Uh, welcome everybody. I think we've uh, just. Jó napot kívánok! Uh, mindenki itt van, és elkezdhetjük az első jelentés vitáját. Fogadjuk el először a napi rendet. Nagyon nehéz mindenkit látni ebben a teremben. Kérem, erősen integessenek, ha van valami mondani valójuk én az elnökök értekezlet az, elnökök, az elnöki közleményeket majd a szavazás előtt fogom megejteni, amikor majd többen lesznek. A három hármas, négyes napirendi ponttal kezdünk. Európai Unió együttműködési megállapodások versenypolitika végrehajtásáról a következő lépések, illetve a négyes napirendi pont a versenyjogi szabályok ról szóló megállapodás Svájccal. Eh, George Kutás a raportőr, neki adom meg eh, a szót. A kettes és hármas pontot együtt fogjuk, bocsánat, a hármas és négyes pontot együtt fogjuk megvitatni, mert ezek eh, összetartoznak egy állásfoglalás lesz versenyjogi témában. A figyelembe véve az Európai Unió és Svájc közötti második generációs megállapodást. Én személy szerint úgy gondolom, hogy egy ilyen megállapodás Svájccal szükséges, mert Svájcnak az EU szempontjából stratégiai földrajzi elhelyezkedése van. Eh, emellett eh, mindkét részről eh, különböző vizsgálatok zajlottak ezekben a témákban. Én úgy gondolom, hogy a határon átnyúló visszaélések megbüntetése és felszámolása érdekében fontos életbe léptetni ezt a megállapodást Svájccal. A megállapodás azonban kötelező erejű kötelezettségeket nem ró az együttműködő felekre, és nagyon komoly komoly diszkrecionális jogköröket hagy a az érintett feleknél, ezekre lehet hivatkozni, és ezzel igazolni azt, hogy az egyik fél elutasítja a másik fél segítségkérését. Az ilyen második generációs megállapodások újdonsága az, hogy az Európai Bizottság, illetve a Svájci Versenyjogi Bizottság bizalmasan információt cserélhetnek egymással. Szerintem ez egy pozitív dolog, és a jövőbeni kétoldalú együttműködés szempontjából is fontos. Emellett az Európai Uniónak egy általános keretet kell elfogadnia a minimális közös konzekvens tárgyalási alapokról a jövőbeni megállapodásokra vonatkozóan, mégpedig oly módon, hogy az Európai Bizottság lehetőséget kapjon arra, hogy ambiciózusabb megállapodásokat kössön eseti jelleggel. Biztonságos mechanizmusokra van szükség a bizalmas információk cseréjéhez, a dokumentumokat védelmezni kell, különösen a bíróságon kívüli megállapodás vonatkozásában, illetve hogyha eh, polgári vagy büntető ügy lesz a dologból. A, a Svájci Államszövetség parlamentjének felső házában bizonyos eh, aggodalmak fogalmazottak meg a bizalmas információk biztonságával kapcsolatban. Ez az tanács felfüggesztette a megállapodást egyelőre, és november elején volt egy nyilvános meghallgatás, valamint kétoldalú megbeszéléseket is folytattam a svájci eh, nagykövettel, valamint a versenyhatóság alelnökével, akkor ők nem gondolták úgy, hogy problémák lesznek a megállapodás ratifikálásával. Az Európai Bizottság itt van, örülök neki, és meg kellene kérdezni tőlük, hogy milyen esélyei vannak annak, hogy a svájci eh, parlament elutasítja ezt a megállapodást. Eh, én azt gondolom, hogy több információval rendelkeznek, eh, mint mi a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság már véleményt nyilvánított. Szerintem mi e, e, a svájci aggályoktól függetlenül menjünk tovább a meghatározott úton. Ha majd a svájci parlament elutasítja a megállapodást, akkor januárban meglátjuk, hogy mit kell e, tennünk. Nyilván megnézzük, hogy mi történik majd addig. Köszönöm. Thank you very much. Uh, and the shadow Marcus. Frau präsidentin! Zunächst einmal kann ich äh, im grundsätzlichen dem <clears throat> Berichterstatter zustimmen. Äh, Egyetértek äh, azzal, hogy nem ez a javaslat az igazi áttörés, de mégiscsak ez úgyfajta rendszert hoz létre a versenykérdéseket, versenyképességi kérdéseket illetően. Szeretnék arra rámutatni, hogy egy állandó terv lehet -e ez a további megállapodások számára. Úgy gondolom, hogy az Európai Unió, illetve a svájci versenyképességi szabályok nagyon hasonlóak, és ezért könnyű itt a két rendszer között egyfajta működőképességet létrehozni, már ami az információkhoz való hozzáférést, illetve az információk átadását illeti. Úgy gondolom, hogy az Európai Parlamentnek jóvá kell hagynia ezt a megalapodást. Nagyon kevés azonban a jogi kötelezettség, már ami azt illeti, hogy hogyan lehetne még inkább tartósan... Van tolmácsolás angolra, tisztelt elnök asszony? Hall engem angolul? Nem hallott, jaj de kár. Igen, csak a fülhallgatóval volt a gondom, de megoldottam, tehát nem tormácsolási gond volt, hanem az elektronikus átadással volt a gond. Nos, akkor ismételten németül folytatom. Tehát ez azt jelenti, hogy állandóan ez azt fogja jelenteni, hogy a versenyjog egyfajta fekete doboz lesz Európában, a harmadik országokkal szemben, én ezt sajnálatosnak tartom, másrésztről viszont a, nagy, a hasonló eljárási struktúrák miatt a szoros együttműködésre valószínűleg lehetőség lesz. Ezért, amint csak lehet, ezt a megalapodást jóvá kell hagynunk, tudván, hogy a jövőben lesznek még azért játékterek, és ezért majd ezt a megalapodást kicsit még finomítani kell annak érdekében, hogy lehetőleg átláthatóbb legyen. Nagyon szépen köszönöm. Okay, for LD, uh, Niels. Az Áda nevében Niels. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönöm szépen az előadónak a munkáját. Nem sokan mindennel tudom ezt kiegészíteni, újfajta megállapodásról van itt szó, ez az úgynevezett második generációs megállapodás, és reméljük, hogy mindannyian el tudjuk érni azt, amit ígéretként tartogat ez a megoldás. Globális világban élünk, Svájc Európa közepén, Európa földrajzi szívében helyezkedik el, ezért szükség van erre az információra. Kutas úr kezdeményezését nagyon támogatom, többet nem is szeretnék mondani, köszönöm. Rendben van, és úgy látom, hogy az árnyék előadók közül többen nincsenek itt, Kérdezem, hogy a parlament részéről szólni szeretne valaki, úgy látom nem. A bizottságot kérdezem, hogy van-e mondani valójuk. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönöm az előadónak és a képviselőknek, hogy ennyire bátorító határozattervezetet készítettek, nem csak a megállapodással kapcsolatosan, hanem a nemzetközi együttműködési politika kapcsán is. Nagyon hálás vagyok azért, hogy ennyire biztatóan nyilatkoztak. Nem akarok részletes magyarázatba bocsátkozni a megállapodás hátterével kapcsolatosan, ezt Kutas úr nagyon jól megtette. Nagyon fontos ezen a területen, hogy a hatóságok együttműködjenek. A svájci esetnek a különlegessége, hogy ráadásul Európa közepén található, Kutas úr is elmondta, hogy a megállapodásnak melyek a paraméterei, vagyis az információcsere csak olyankor kerülne sorra, hogyha a két hatóság ugyanazt vagy hasonló eseteket vizsgál. Önkéntes alapon zajlik majd az információcsere, és az engedékenységi programmal, az amnestiával és hasonlókkal kapcsolatosan is egyetértek a felvetésekkel, vagyis a felek egyetértésére van itt szükség. Nem akarok részletekbe bocsátkozni, próbálok válaszolni Kutas úr és más képviselők kérdéseire. Először azzal kapcsolatosan, hogy Svájcban hogyan zajlanak ezek az események. A ratifikációt végző bizottság a felsőházban elhalasztotta a vitát. Ennek egyébként novemberben kellett volna zajlania, és most januárra halasztották. Ennek mi a háttere? Az, hogy a svájci parlament időközben a svájci verseny törvény elfogadásával is foglalkozik, és azon gondolkodnak, hogy a versenytörvénybe be illesztik azt a lehetőséget, hogy fellebezzenek a versenyhatóság döntése ellen a vállalkozások, mármint, hogy az Európai Bizottsággal információcserét folytassanak. Hogyha ez a lehetőség, ez a felebezési lehetőség beépül a svájci jogba, akkor az információcsere lehetősége nagyon nehézkes lesz. Tehát ebben az esetben nem tudunk beavatkozni a svájci parlament munkájába, de a svájci hatóságokkal folyamatosan párbeszédet folytatunk a svájci kormányzattal, illetve a versenyhatósággal is, és megpróbálunk lehetőség szerint segítséget nyújtani számukra a tekintetben, hogy az Európai Unióban az információcsere hogyan működik, milyen garanciákat nyújtunk az információcserében, annak érdekében, hogy a svájci parlament képviselői számára ez fajta, egyfajta megnyugtató válasz legyen. Nem tudjuk előrejelezni, hogy mi történik majd, de a svájci hatóságok nagyon elkötelezettek a megállapodás mellett, mi is, és azon dolgoznak, hogy meggyőzzék a parlamentet a megállapodás érdemeiről, és arról is, hogy ilyen felebezési eljárásra nem lesz majd szükség. Azt is szeretném megemlíteni, hogy az Európai Unión belül a versenyhatóságoknak egy fejlettebb hálózata működik, ahol, ez, ahol információ csere működik is. Az információ cserére vonatkozó döntés ellen nem lehet fellebezni. És arról szeretnénk meggyőzni őket, hogy ez a rendszer is rendelkezik a garanciaelemekkel. A jövőre nézve minta lehetne-e ez a megállapodás? Ilyen kérdés is volt. Nem mondanám, hogy ez a megoldás mindenkire illik, de a jelenlegi kontextusban, a globális gazdaságban, amikor a versenyjogi jogsértések is egyre inkább globális szinten jelentkeznek, a nagy kartellek is nemzetközi szinten működnek, az az érdekünk, hogy elinduljunk eh, az ilyen második generációs megállapodások irányába, amelyek lehetővé teszik a bizalmas információk cseréjét. Most Kanadával tárgyalunk egy második generációs megállapodásról, ezt önök is tudják. A parlamentet folyamatosan támog, tájékoztatjuk erről, az adatvédelem eh, kérdéseit tárgyaljuk most, és eh, erről is tájékoztatni fogjuk a parlamentet. Nincsenek konkrét terveink a második generációs megállapodásokat, illetően más országok vonatkozásában. Először egy bizalmi kapcsolatot kell kialakítanunk a másik versenyhatósággal, másrészt pedig olyan érdeknek kell jelen lennie, amit alátámaszt az eseteknek a mennyisége. Olyan garanciákra van szükség, hogy a másik ország jogi rendszere ugyanolyan védelmi szintet jelent, adatvédelmi szintet, illetve az alperes jogainak védelmét, ami megfelel az Európai Unió normáinak. Hogyha ezek a garanciák rendelkezésre állnak, akkor kezdjük el, kezdhetjük el a lényegi tárgyalást a megállapodásról. Nyitottak vagyunk a második generációs megállapodás feltételeinek tárgyalására. Most kíváncsian várom a kérdéseket. Okay, thank you very much. Köszönöm szépen. A jelentés készítő kívánna ezzel kapcsolatban még szólni? Igen, csak szeretnék minden kollégának köszönetet mondani a támogatásért, az Európai Bizottság képviselőinek is köszönetet szeretnék mondani a jó információikért, és tényleg úgy gondolom, hogy ez egy lépés előre, és támogatnunk kell ezt. Tartsuk be a határidőket, és szerintem sikerül a legjobb megoldást elérnünk. Okay, uh, Köszönöm szépen! Ez volt tehát a jelentés tervezett bemutatása. A határidő a módosítók beadására december 6-a. Január 9-én foglalkozunk ezekkel a módosítókkal, és január 20-án szavazunk erről a szabizottságban, és a februári második plenárison fogjuk majd ezt tárgyalni. 15 percet megspóroltunk magunknak, megpróbáljuk feldereteni, hogy hol van a következő napirendi pontunk előadója. A következő napirendi pontunk a pénzpiaci alapokkal foglalkozik. Jó lenne, hogyha ki tudnánk használni a vitára ezt a plusz 15 percet, és nem pedig a várakozásra, de hát várnunk kell, örülnék annak, hogyha mindenki tudná, hogy ez egy jelzés értékű napirend, és amint megérkezik amit megérkeznek az illetékes személyek, azonnal megkezdjük a munkát.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 Um, uh, Köszönöm szépen. Sikerült uh, mindenkit uh, ide hívni. Van még egy kis plusz időnk. Ezért kezdjük is meg azonnal az ötös naprini ponttal, a pénzpiaci alapokkal, és azonnal megadom a szót a jelentés készítőjének, Said alkadroinak. Köszönöm szépen, elnökasszony, kedves kollégák! Mielőtt még felvázolnám a jelentésem fővonalait, szeretném bemutatni a kontextust is. Akik ismerik az árnyékbanki tevékenységet, valószínűleg olvasták a pénzügyi tanács nemrégiben kiadott jelentését, és abból az látszik, hogy a 2012 2012-ben 3 trillió dollárral nőtt, nőtt a banki tevéke, bank, árnyék banki tevékenység 90 trillióra, és ez már óriási részét teszi ki a banki eszközállománynak, és globális szempontból a G20 területén, tehát európai szinten is, az Európai Bizottság és az Európai Parlament is beszélt az állami banki tevékenységről az elmúlt évben, és mindenképpen ezek a főszervezetek azt kérték, hogy ezeket a banki tevékenységeket, állami banki tevékenységeket mindenképpen szabályozni kell, hiszen ezek egyre inkább megjelentek az elmúlt években, és ezek eh, a tevékenységek azt szolgálják, hogy megkerüljék a normális banki előírások, előírásokat. Az a javaslat, amit szeptemberben az Európai Bizottság tett eh, a pénzpiaci alapokról, az nagyon jól passzol ehhez a teljes koncepcióhoz, eh, ami, amit mi az banki tevékenységgel kapcsolatban dolgoztunk ki. Az Európai Bizottság javaslata jó alap arra, hogy ebből kiinduljunk, de számolni kell azzal a megállapítással is, amit mi tettünk az elmúlt eh, évben. Én voltam akkor is a jelentéskészítő, ezt jóvá is hagytuk ezt a jelentést, és eh, úgy gondolom, hogy itt itt is már megfogalmaztunk néhány ajánlást a PPA-kkal, a pénzpiaci alapokkal kapcsolatban. Ami ezt a jelentést illeti, el kell mondjam azt, hogy a pénzpiaci alapok hasznosak lehetnek a bankok, cégek vagy állami szervezetek rövidtávú finanszírozásához. Tehát nem kell megszüntetni ezt a fajta tevékenységet, vagy ezt a fajta eszközt, de sokkal inkább átláthatóbb, stabilabb környezetet kell ehhez találni, és ezért mindenképpen meg kell különböztetni az úgynevezett állandó nettó eszköz érték között, ahol egy állandó nettó értéket dollárban vagy euróban fejezik ki. Másrészt pedig ott vannak a változó nettó eszköz értékek az Európai Bizottság azt javasolta, hogy a CNAV, tehát az állandó nettó eszközérték esetében járjunk el, hiszen itt van egyfajta átláthatósági probléma, itt egy 3%-os tőkepuffert szeretnének létrehozni, de itt erre három évet hadnának meg, hogy ezt a puffert létrehozzák. Szerintem a puffert azonnal be kellene vezetni, mert hogyha erre a pufferre szükség van, akkor, hogyha problémák vannak, akkor a lehető leggyorsabban kell eljárni, és felkészültnek lenni. Én hosszabb időn át, úgy gondolom, hogy öt éven át, szerintem ezeket a célnavokat, az állandó nettó eszközértékeket el kell tüntetni, meg kell szüntetni. Ez ezt nem én találtam ki igazából, ez egy konkrét kérés számos szabályozó testület és központi bank részéről, köztük Mário Drági is szorgalmazta ezt egy korábbi találkozónkon, amikor egyetemben utalt erre az irányra. Az EKB a 2013-as jelentésében is kérte ezt, az IOSCO is kérte ezt ez évi jelentésében, az pénzügyi stabilitási tanács legutóbbi jelentésében utalt erre, és tagállami szinten is vannak olyanok, akik szeretnék, hogyha ez a CNAV-k eltűnnének. Tehát mindenképpen nekünk is ügyelnünk kell erre a jelentőségben, tehát mi is azt szeretnék, hogyha öt éven belül megtörténne ez a váltás. Ennek az lenne a, az előnye, hogy a szektornak lenne ideje arra, hogy előbb készítse ezt, bizonyos befektetőnek is lenne ideje arra, hogy alternatív, biztonságos pénzügyi formulákat találjanak. A második pont az a hitelminősítés kérdése. Ez nagyon fontos az Európai Bizottság javaslatában, ez nagyon fontos annak érdekében, hogy a pénzpiaci alapok kockázatát fel lehessen mérni. Különböző módosításokat eszközöltünk a jogszabályokkal kapcsolatban, a hitelminősítők esetében, tehát annak érdekében, hogy ne legyen egyfajta vak függőség az esetükben. Az Európai Bizottság két javaslat itt megtiltják egyrésztről azt, hogy a pénzügyi piacok azt keresik, hogy értékeljék őket, minősítsék őket. Úgy vélik, hogy ez nem annyira szükséges ez, vagy hasznos ez, vagy nem annyira jó ez, mert bizonyos kisebb befektetők esetében jó lenne az, hogyha egyfajta minősítés lenne a pénzpiaci alapok esetében. Ez is egy olyan elem lehetne, amely alapján megnézhetnék azt, hogy befektetnek ebbe vagy sem. De ami még fontosabb, az az, hogy a pénzpiaci alapoknak megfelelő kapacitást kell kiépíteniük arra, hogy azok, hogy még függetlenül tudják megítélni azokat a termékeket, amelyekbe ők fektetnek be. A saját tudás, a saját kapacitás képítését én támogatom, de az Európai Bizottság kicsit azért elveszett a részletekben, mert ez azt jelenti, hogy hatfajta minősítést kell kifejleszteni minden egyes pénzpiaci alap esetében. Úgy gondolom, minden, minden egyes pénzpiaci alapnak egyetemű útmutatás alapján saját modellel kell előállni, ezt jóvá kell hagyni a hatóságoknak. Én ezt sokkal hatékonyabb modellnek tartanám. Ezen kívül megadom a lehetőséget arra, hogy szigorú feltételek mellett belássan fektetni pénzpiaci alapok alapjaiba. Ez korlátozott lehetőség lenne, de bizonyos esetekben ez néhány problémát megoldana. Ne felejtsük el azt, hogy a PPA-k, a pénzpiaci alapok a cégek számára olyan eszközök lehetnek, amelyekkel a kockázatot szétterjeszthetik, és különböző alapokba fektetnek be egy alaphelyet, és ezt a lehetőséget meg kell hagynunk. Egy másik pont az az, hogy a PPA-k a bizonyos fajta szabályozás alapján működnek, és eh, ezekre a plusz szabályozásokra jön még egy szabályozás. Ennek az lenne a lényege, hogy eh, átlagtóbb legyen mindez, és mindenképpen azt kell biztosítani, hogyha a pénzpiaci alapok vezetője harmadik országhoz tartozó, akkor az ne egy adó paradicsom legyen. Ezen kívül sokkal nagyobb áthatóságra van szükség a pénzpiaci alapok menedzsereinek jutalmazását illetően is. Itt utalnék Gigolt kollégám jelentésére. Szeretnék még rámutatni arra is, hogy mennyire fontos a megfelelő felügyelet, a megfelelő végrehajtás. Szerintem itt van mindennek a kulcsa. Főként a legnagyobb alapok esetében, amelyek több mint 10 milliárdot kezelnek, ott meg kell vizsgálni azt, hogy európai szinten is meg legyen szervezve a felügyelet. Néhány dolgot tehát elmondtam a jelentésemből, várom a kollégák véleményét, megtartjuk a határidőket. A következő héten van a módosítók benyújtásának határideje. Ez azt jelenti, hogy lesz egy hónapunk arra, hogy beszélgessünk egymással, és majd februárban szavazzunk erről a kérdésről. Tehát van még lehetőség egy két hónapos időtartam alatt, hogy sikerüljön is akár megállapodásra jutunk a tanácssal, a görög elnökség már elmondta, hogy kívánnak foglalkozni ezzel a témával, és ha ez valóban így lesz, akkor még mandátumunk előtt sikerül majd ezt a témát öm, lezárnunk, de ehhez nagyon komolyan kell dolgoznunk. Köszönöm. Um, thank you very much for the... E- Köszönöm. párt részéről Jean-Paul Gózes. Köszönöm. Először is bár ez mindig így van, de most tényleg szívből megköszönöm a raportőrnek az előkészítő munkáját, illetve azokat az opciókat is, amelyeket a figyelmünkbe ajánl. Nyilván a legkényesebb kérdés az a két pénzügyi alap az állandó nettó eszközértékű, illetve a változó nettó eszközértékű PPA-k kezelése. A bizottság egy javaslatot tett, a raportőr ennél radikálisabb, alapvetően fokozatosan az állandó nettó eszközértékű alapokat megszüntetni, és olyan ajánlásokat tett, amelyek amelyek alátámasztására más szervezetek ajánlásait hozza fel. Tehát nehéz ez a választás. Összességében 50-50 százalék a két fajta alap között, és hasonló összegeket is kezelnek. A, az állandó nettó eszközértékű alapok problémája ismert, azt gondolom, hogy a raportőr álláspontja elfogadható és racionális. A másik alapvető kérdés az az, hogy eh, hogyan lehet eh, megőrizni azt, hogy a pénzpiaci alapok részt vegyenek a reálgazdaság eh, finanszírozásában. Ebben a vonatkozásban emlékeztetnék arra, hogy paradoxon lenne olyan szabályok meghozatala, amelyeket az Európai Bizottság az állandó nettó érkezértékű alapokra eh, szeretne létrehozni. Itt azt gondolom, hogy a koherenciát kell valamilyen módon visszaállítanunk. Ami pedig az értékpapírosítást illeti, tudom, hogy a subprime-ok miatt eh, rossz emlékeink vannak, és eh, ezért majd mindannyian nagy óvatossággal állunk az értékpapírosítás témájához. Na most az, hogy az értékpapírosítás Amerikában rosszul sült el, Európában azonban kevés probléma volt az értékpapírosítással. Éppen ezért én óvnék attól, hogy megfosszuk magunkat ettől az eszköztől, amely a gazdaság újrafinanszírozásának egyik eszköze. Egyébként a raportőr álláspontját abban is osztom, hogy inkoherens dolog a hitelminősítőket szabályozni három különböző három különböző rendeletben, és itt pedig megtiltani a hitelminősítést. Anonim hitelminősítők minősítenék a pénzpiaci alapokat, anélkül, hogy ezek átmentek volna azokon a biztonsági intézkedéseken, illetve megfelelnek azoknak a követelményeknek, amelyeket az elismert ügynökségek megfelelnek. Ennyit akartam eh, mondani. Én azt gondolom, hogy eh, a likviditási arányt kellene még egy kicsit megvizsgálni, módosítani. Egyrészt eh, hatékonysági, másrészt biztonsági szempontból én is egyetértek a raportőrrel, a lehető leghamarabb kell lépnünk, még a mandátum vége előtt. Köszönöm. Um... Köszönöm. Wolf Klintz nem lehet itt, de Nils Torvalds itt van, és beszél helyette is. Köszönöm, elnök asszony. Ami ezt ezzel, ezzel a dossziéval kapcsolatban Wolf Klinzet helyettesítem, a következő dossziéval kapcsolatban Olle Schmidtet helyettesítem, úgy látszik, hogy hétfőn csak én vagyok Brüsszelben. Klinz úr elnézést kér önöktől, hogy nem lehet itt. Úgy gondolja, hogy az új szabályok legfontosabb célja a stabilitás és a likviditás biztosítása, a pánikok a pánikok esélyét kell csökkentenünk, mégpedig a következőképpen napi és heti likviditási előírásokat kell a pénzügyi, a pénzpiaci alapokra kiróni. A bizottság jó javaslatokat tett az árnyéke bankolásról szóló megbeszéléseken, minimális kötelezettségekre szükség van. Emellett az MFF vagyoneszközök biztonságát és minőségét kell eh, biztosítanunk, amikor a pénzügyi piac nagy stressz alatt van, ott eh, az MFF-ek, illetve a PPA-k, a pénzpiaci alapok eh, különösen nagy kitettségnek vannak, kitettségük van. visszaváltást kell tehát korlátozni. Óvintézkedésekre van szükség, a PPA-k figyelemmel kísérésére, illetve felügyeletére van szükség. Klinc úr nem támogatja azt a szigorú javaslatot, hogy minden cénavból vénavot csináljunk, az amortizált bekerülési értéken alapuló modell lel kapcsolatban is Klinc úrnak vannak meglátásai. minden MFF hozzon létre saját mechanizmust a saját belső kockázatának értékelésére. A külső kockázat értékelés csak egy elem kell, hogy legyen, akkor, amikor egy hiteleszköz minőségét meghatározzák. Szükség van olyan eljárásokra, amelyekkel megértik a PPA-k a az ügyfeleik készpénzigényeit, illetve kockázatkerülő magatartását. Nem szeretnénk kockázatkoncentrációt létrehozni, és abban is Egyetért eh, Klinc úr a raportőrrel, hogy külső segítség eh, e, erősen korlátos legyen, a szponzorálást is eh, korlátozná, és iránymutatásokat bocsátana ki ezekben a témákban. Klinc úr áll a további együttműködés elé, a raportőrrel és a többi raportőrrel is. Tudom, hogy németül kellett volna előadnom, de hát a felszólalásom angolul volt meg, megírva. Thank, thank you very much. Uh... Köszönöm szépen. Most a zöldek részéről Philip Lambert következik. Én most a magam nevében beszélek. Amennyiben nem szenvedek valami fajta személyiség zavartól, akkor azt gondolom, hogy eléggé jól tudom majd képviselni magam mikrofon nélküli hozzászólást hallottunk. Mely részét kedvelik az én személyiségemnek? Kérdezi a képviselő úr. Nos, eh, nagy koalíció jön létre. Jean-Paul alapvetően egyetért azzal, amit Said javasolt. Én magam is szeretnék csatlakozni ehhez a nagy koalícióhoz, mert a nagy irányvonalakban egyetértek azzal, amit a raportőr is mondott. A, az állandó nettó eszközértékű PPA-k fokozatos kivonásáról Emellett egyetértek azzal is, hogy az adóparadicsomokban, az adóparadicsomokkal szemben hogyan lépjünk fel, illetve az OTC derivatívákkal kapcsolatban elmondottakkal is egyet Egy picit azokra a dolgokra koncentrálnék, ahol nekünk saját hozzájárulásunk lehet ez a jelentéshez. Nyilván mi azt gondoljuk, hogy a cénavok hogyha eltűnnek, akkor akkor felmerülnek bizonyos kérdések. Eh, az cénavok bank, kvázi bankként eh, funkcionálnak, eh, tehát az ehhez, az ehhez, az ehhez kapcsolódó kötelezettségeket kell rájuk róni. Ami pedig a phase-out sebességét illeti, illetve a feltételeket,

ezt is meg kell határoznunk. Nyilván eh, azon is múlik, hogy milyen gyorsan történik a phase-out, hogyha gyorsan, akkor eh, nyilván eh, további korlátozásokra nincs szükség. Amennyiben egy hosszú tranzíciós időszakot engedélyezünk, akkor szigorú szabályokra van szükség, amelyek révén a kockázatok elkerülhetők. Emellett vannak bizonyos további elvek, amelyeket megfogalmaznánk a PPA-k E, vezetőinek jövedelmével kapcsolatban, e, illetve a recovery és a, a resolution e, vonatkozásában is speciális szabályokra van szükség, ami azt jelenti, hogy ha problémák vannak, akkor hogyan lehet megmenteni ezeket a pénzpiaci alapokat, mondjuk rendszer problémák esetén is akár. Ami a rating agency-ket illeti, itt eh, nyilván átláthatóságra van szükség. Eh, a kereskedelmi eh, a komoly kereskedelmi tevékenységet űző alapoknál az ESMA-nak szánnánk egy szerepet amerikai mintára. Ami a likviditási szabályokat illeti, ezek eh, nyilván úgy kell, hogy elkészüljenek, hogy a hatékonyság és a biztonság között megfelelő egyensúly állapotot eh, hozzunk létre. Eh, azt gondolom, hogy ezt a témát tényleg viszonylag gyorsan be tudjuk fejezni. A választás előtt még csak úgy, mint az árnyékbankkal kapcsolatos teendőinket köszönöm. Köszönöm szépen. Előre szaladtunk egy kicsit, méghozzá negyed órával. Úgyhogy most a kollégának megadom a szót. Köszönöm szépen. Tudom, hogy a pontosan időben való gyártás az nagyon fontos az iparban, de úgy látszik már nálunk is ez a helyzet. Elnézést kérek, hogy most így végül is elkéstem a pont tárgyalásáról. Nagyon egyszerű dolgokra szeretnék csak kitérni. Nagyon örülünk annak, hogy a jelentéstevő azt gondolja, hogy az MFF esetében is fontos a pénzügyi eszközökbe való befektetés, a diversifikáció nagyon fontos, illetve más befektetési alapoknak a papírjaiba is lehetne fektetni. Nem teljesen egy, értek egyet az utolsó eszmecserében elhangzott érvekkel, hogy a szénavok sokkal kiszolgáltatottabbak. Adott például a vénavokra is példát ezzel kapcsolatosan, ebben a vitában úgy látszik ez nem került szóba. És az is nagyon fontos, hogy nem csak 3%-os puffert kell megtartani, hanem az öt éves időszakot is figyelembe kell venni. Remélem, hogy ezt is figyelembe veszi majd a jelentésében. Az amortizáció a rövidtávú eszközöknél ennek a korlátozott eszköz használata is egy fontos kérdés. Talán jobb lenne teljesen tiltani az amortizáció elszámolását, minden esetre a szigorúbb szabályokkal egyetértünk, a pénzpiacot átláthatóbbá kell tenni, és például a diversifikáció, a konzultáció, az ügyfelek megismerete, megismerése, a transzparencia biztosítása is nagyon fontos kérdések. Fontos, hogy információforrásokat forrásokat használhassanak fel a befektetők, és ez alapján dönthessenek a befektetések mellett, de az előadó nagyon messzire megy, mert nem támogatja a 3%-os puffer sávot. Minden esetre nem csak a, nem lehet egyszerűen a cénavot vénavvá átalakítani, minden esetre gondolom senki nem gondolja, hogy olyan egyszerű lesz az átállás. Különösen az, ezeknek a számviteli elszámolásában hiszen másként kell számítani szempontból kezelni ezeket az eszközöket. Azután van ebben némi érkocsi kockázat is, ez is nagyon aggasztó, mert kérdés, hogy hová megy ez a pénz, hová jut ez a pénz, és a cénavokból a kiáramló pénzmennyiség hova áramlik majd át. Most diversifikációt szeretnénk, nem pedig kockázat koncentrációt. Lehet, hogy valaki megvédi ezt a lépést, szerintem inkább az erkölcsi kockázatot, illetve magát a kockázatot növeli. Köszönöm szépen. A GUE előadója itt van-e? Úgy látom, hogy nincs itt. Astrid következik, tehát. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Elnézést kérlek a jelentéstevőtől először is, már csak azért is, mert egy kicsit lemaradtam a bevezetőjéről, legalábbis az egészet nem hallottam, ugyanúgy, mint az előző felszólaló. Ami pedig a pénzpiaci alapokat illeti ezt a témát, ezek nagyon fontos eszközt jelentenek a lakossági befektetők számára, de ugyanúgy az intézményes befektetők számára is. Két dolgot szeretnék ezzel kapcsolatosan elmondani. Az a környezet, amelyben jelenleg vagyunk, nagyon kényessé teszi a helyzetet, legalábbis ami a szabályozást illeti. Olyan kamatlábakkal dolgozunk, amely gyakorlatilag a nulla környékén járnak, ezért nagyon kiszolgáltatott ez a helyzet, hiszen az a vállalkozások számára, a befektetési vállalkozók számára a hozamok és a nyereségek annyira szűkösek már, hogyha a szabályokat bármilyen mértékben változtatjuk, ennek óriási hatása lehet az ő működésükre. A pénzpiaci alapok is nagyon nehéz helyzetben vannak jelen pillanatban. Hogyha 5-6 százalék a kamat, a marzsok pedig fél százalék körül vannak. Ehhez képest nem igazán fenntarthatóak a jelenlegi kamatlábak. Az európai jogszabályalkotónak nem az a feladata, hogy további kockázatot teremtsen a pénzpiaci alapok használata során ezt mindenki el szeretné kerülni, és maga az iparág is egy kicsit előre szaladt ebben a tekintetben. Az alacsony kamatkörnyezet valós helyzet, valós jelenség, és ez egy darabig valószínűleg jellemző is lesz. Legyünk tehát nagyon körültekintőek, olyan szempontból, hogy hogyan járunk itt el. Hogyha túl messzire megyünk, ha túlzásokba esünk, akkor ronthatjuk is a helyzetet. Azután a második dolog. Ez a CNAV alapokhoz kapcsolódik. A bizottság úgy véli, hogy a szabályokon változtatni szükséges. Ráadásul ezt nagyon hirtelen és nagyon drasztikusan kívánják megtenni viszont az iparág már kezdi verni a vészharangokat, kongatni a vészharangokat, hiszen az iparág eléggé nehéz helyzetbe kerül ezzel. Nagy kérdés, hogy hogyan tudjuk az objektív mélegelést biztosítani már, ami a kockázatokat illeti, amelyeket a C-NAV alapok jelentenek. A bizottság azt javasolja, hogy legyen egy 3%-os puffer alap, de az iparág azzal válaszolt erre a felvetésre, hogy ez gyakorlatilag egy külön adó lenne bizonyos körülmények között. Én úgy gondolom, hogy ennek az utóbbi mechanizmusnak a kialakítása nem volna egy nagyon népszerű megoldás, már ami a lakossági befektetőket illeti, és meg is értem a szempontjukat, úgyhogy a következő a javaslatom. Mivel a feltételek olyanok, amilyenek, talán a CNAV alapokat fenntarthatnánk az intézményi ügyfelek számára. Olyanokra gondolok, akik eh, számára ez előnyös lenne, miközben a lakossági befektetők számára az a lehetőség maradna meg, hogy VNAV alapokba fektessék a pénzüket. Nagyon örülnék, hogyha a bizottság vagy a jelentéstevő az árnyék előadók válaszolnának erre a felvetésemre, nem oldódna meg -e legalább, nem oldódna-e meg legalább részben ez a probléma ilyen módon? Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna kérdezni és elmondani. Köszönöm. Game Mitchell van még a listámon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hasonló kérdéseket szeretnék, illetve agályokat felvetni. Én sem hallottam a jelentés teljes bemutatását, most jöttem a repülőtérről, de mivel a bizottsági javaslatban is és az előadó tervezetében is szerepelnek a cénavok, ezeknek a bevezetésére vonatkozó javaslat. 400 millió euró van most Európában cénav pénzpiaci alapokban. Ez a banki ágazatnak és a banki ágazaton kívüli más ágazatok számára is fontos likviditási forrás hogyha nincsen ilyen követelmény az Egyesült Államokban, ami erre a pufferre vonatkozik, a CINA, CINAV alapok úgy dönthetnek, hogy áttelepülnek az Egyesült Államokba. Ziad erről nem beszélt, hogy a kockázati testületnek a, az ajánlásai is szólnak erről a 2012-es egyes ajánlás, hiszen azt mondja, hogy elképzelhető, hogy az európai CNAV alapokból hirtelen kiáramlik a pénz más országokba, vagy alternatív termékekbe. Ennek a következménye az lehet, hogy az árazásra és a rendelkezésre állásra mindez nagyon nagy hatással lehet már, ami az európai hitelfelvevőket, különösen a bankokat illeti távú hitelfelvételi szándékokban, ami fontos aggályt jelent, és figyelmet kell arról, arra fordítanunk, amit az európai rendszerkockázatokkal foglalkozó testület mond. a puffer kialakítása, illetve a tiltás súlyos következményekkel járna, nem csak a foglalkoztatásra és az állami bevételekre, de kevésbé likviddé válna a banki rendszer, és ennek előre láthatatlanok a következményei. Úgyhogy szeretném, hogyha a bizottság megfontolná azt a lehetőséget, hogy a az Egyesült Államok bankfelügyelete felügyelete, vagy felügyelete tanulmányát tanulmányozzuk. Szerintem ez a megközelítés sokkal kivitelezhetőbb és megalapozottabb, és egyenlő játékfeltételeket teremtene a két szabályozási térség számára. Szerintem ezt érdemes megfontolni. Értem tehát azokat az aggályokat, amelyek ezzel a témával kapcsolatosan merültek fel, de gondosan meg kell fontolnunk ezt a témát, hogy ne elefántként a porcelánboltban járjunk el, vegyük figyelembe a következményeket is. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm. Körülnézek, hogy kíván-e szólni még valaki ebben a témában. Én is felvettem magam a felszólalók listájára, de szeretném, ha mindenki megnézni az Econ weboldalát. Ezzel kapcsolatosan már két felszólalásom volt, az egyik a USIC konferencián, amely a cénnavokkal kapcsolatos kérdéssel foglalkozik, a másik pedig az ASZNEL konferencián történt, akkor az értékpapírosítással foglalkoztunk, amiről egyébként most Jean-Paul is beszélt. Nagyon furcsán azt kell megállapítanom, hogy inkább a CNAV mellett vagyok, mint az értékpapírosítás mellett, még mielőtt, ha csak nem dolgoznak többet a, a sorozatoknak a számának a csökkentésén, ami a pénzpiaci alapokat illeti. Nagyon aggályosnak tartom, hogy mi lehet a cénavoknak az alternatívája. Erről sokan beszéltek ma, hogyha a bankok felé irányul a megtakarítás, az nem olyan nagy baj, mert a bankokra tudunk támasz, támaszkodni, de kevésbé szabályozott termékekbe is átáramolhat ez a pénz. És az is megtörténhet, hogy elhagyja az Európai Uniót ez a fontos forrás, különösen a nagy vállalatoknak a befektetéseit illeti, akik próbálják megmenteni a likviditásukat és a készpénzállományukat, tehát más országokban, más szabályozási térségekbe áramolhat ez a pénz. Aztán ott vannak a szociális lakhatási projektek, illetve jótékonysági intéz, intézmények, amelyek cénav jellegű termékbe szeretnének befektetni, és nekik nem lehet megfelelő esetleg a VNAV, ők nehéz helyzetbe kerülhetnek, amikor kockázatosabb termék felé kell elmozdulniuk, a nagyobb befektetők pedig lehet, hogy valami egészen mást keresnek majd. Ami az öt éves határidőt illeti, hogyha a 3%-os puffer valóban létrejön, akkor gondolom, hogy nem két évig akarják ezt megtartani, de nem akarjuk nehéz helyzetbe hozni a befektetőket. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy meg kell vizsgálni a visszaváltási díjakat, illetve az átláthatósági és likviditási követelményeket, és tudom, hogy nehéz, amikor a központi bank vagy a szabályozó azt mondja, hogy szüntessük csak ezt meg, de a CNAV pluszt szeretnénk létrehozni, amely különböző további követelményeket ír elő. Szerintem ez olyasmi, amit komolyan kell vennünk, és ne próbáljuk elkerülni a károkozást, vegyük figyelembe a következményeket, és az előadá bevezetőmben is elmondtam, hogy hirtelen elkezdjük szeretni Európában az értékpapírosítást, aztán a cénavokat pedig meg akarjuk tönt, szüntetni. Nekem ez nagy párfordulat lenne a kockázatok ellenőrzésére is szükség van. Kérem a jelentéstevőt, hogy alaposan fontolja meg bizonyos állításait, vagy azokat a korlátozásokat, amelyeket sürget, illetve a cénavok tiltását. Szerintem nem ez a megoldás. Konzultáció nélkül született ez a szöveg, ez nem is lett meg annyira de szerintem ezt ne is tegyük pártpolitikai kérdésé. Az európai befektetők szempontjait figyelembe kell vennünk, azokról a kis befektetőkről beszélek, akik gyakorlatilag csapdában vannak, és nem tudnak másfelé elindulni. Nem kell lebontanunk valamit, ami jó üzleti lehetőség lehetne Európa számára. Ne dolgozzunk magunk ellen, hanem próbáljuk meg ezeket az eszközöket biztonságosabbá tenni. Körülnézek, és hogyha nincsen több felszólaló, de úgy látom, hogy a bizottság is itt van, kérdezem, hogy szeretnének-e szólni. Hallgassuk meg őket, és azután a jelentéstevőt. Um, nous voulons rappeler que le, effectivement l'agenda est... Szeretnénk eh, eh, elmondani azt, hogy a határidők, eh, illetve a menetrend rendkívül fontosak. A G20-ak felé is igazolnunk kell, hogy shadow banking ügyben megbízhatóak vagyunk. A raportőr munkája ebből a, font, ebből a szempontból fontos. Hosszú konzultáció folytatott a bizottsággal is, ezt köszönjük, és ebben a javaslatban szigorú szabályok vannak a pénzügyi alapokra, a pénzpiaci alapokra vonatkozóan, mert nem akarjuk, hogy ne tudjanak megfelelni a nyomásoknak, tehát likvidációs előírásokat, likviditási előírásokat teszünk napi és heti likviditásra vonatkozóan. A rendelet eléggé feszes, és azt reméljük, hogy a hitelminősítők helyzetét, illetve dolgát is rendezi. Szeretnénk megfelelni ezeknek a nagyon nagyon speciális helyzeteknek is, ami a 3A minősítésű PPA-kat illeti. A, gyakorlatilag a 3A az azt jelenti, hogy megbízhatóak ezek az alapok, akkor amikor az ügynökség e, egy ilyen minősítést megszüntet, akkor gyakorlatilag pánikreakció következik be, és Éppen ezért eh, ennek a ratingnek a helyettesítését eh, akartuk eh, olyan eszközökkel, amelyek a többi, a többi alap vonatkozásában jól működnek. Ami a kifizetések felfüggesztését illeti, mi magunk is odafigyelünk az amerikai példákra. Ezek a helyzetek azonban már Európában léteznek. Az európai PPA-k felfüggeszthetik a kifizetéseket, és büntetéseket is kilátásba helyezhetnek, ha akarnak nem akadályozza meg ezt senki. A vénavok ezt alkalmazták is, Amerikában ez tilos, ezért is az SEC, a tőzsdefelügyelet lépéskényszerbe került. E, Európában ilyesmit nem akarunk, mert e, nálunk a jogszabályok lehetővé teszik. Ami az intézményes befektetőket és a magánbefektetőket illeti, e, itt emlékeztetnék az adatokra, az intézményes befektetők 95%-ban részesülnek a cénavokban, tehát ezeknek eh, az alapoknak a magánbefektetőkre való korlátozása a rendszer kockázatot nem nagyon befolyásolná az egész európai rendszerben. Eh, eh, elég sok válaszom lenne mindenre, de én azt gondolom, hogy ideje a raportőrnek megadni a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a kollégáknak, akik hozzászóltak. Természetesen várom a módosítókat, és a módosítók alapján még tovább munkálkodhatunk. Továbbra is azt szeretném, hogyha valóban gyorsan járhatnánk el, és gyorsan megállapodhatnánk. Az a benyomásom, hogy a fő vita pont az lesz, hogy hogyan bánunk majd a célnavokkal, hogyan fogunk ezekkel benni, milyen fajta kritériumok fognak érvényesülni. Én már elmondtam a véleményet ezzel kapcsolatban. Én azt támogatom, hogy ezek tűnjenek majd el, ezeket szüntessük meg majd hosszú távon, és az alternatíváknak, majd a vénavoknak kell lenniük. A kincstár egy tanúsítványok kapcsán is vannak még lehetőségek. Az a félelem, hogy Európából sokan elmennek majd emiatt, tehát ennek van ö, alapja, de azok a menedzserek, akik a- Európában aktívak, és akinek az ügyfelei ebbe a szabályozásba tartoznak, most ezzel kapcsolatban el kell mondjam azt, hogy Amerikában is van egy hasonló szabályozás, mi nem ért ott a vita, de ott is vannak olyanok, akik eh, szeretnék azt, hogyha a cénav eltűnne, tehát az usa is szeretnék ezt, de meg kell különböztetni azokat a cénavokat, amelyek csak állami eszközbe fektetnek be, és vannak olyanok is, amelyeket mi is szeretnénk megszüntetni. Tehát nem csak itt vitázunk erről, tehát a világ más részén is van erről vita, és szeretnék arra emlékeztetni, hogy nagyon sok szervezet nemzetközi szinten is, az IOSCO, az Európai Központi Bank hasonló véleményt fogalmaztak meg, és szerintem ezzel is számolnunk kell a szabályozás kapcsán. A többi ponttal kapcsolatban hadd mondjam el, hogy Gozesz kollega, na most valóban meg kell vizsgálni a légvédelmi szabályokat, egyetetek azzal, hogy egyensúlyt kell teremteni a biztonság, illetve a valós gazdaság számára nyújtott előnyök között, de ezt a módosítók kapcsán majd mindenképpen még megbeszélhetjük. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Nos, ez volt az első eszmecsere, ez volt az első eszmecsere, és majd tehát ez volt most december másodikán, december 15-én 5 órakor van a módosító benyújtásának határideje, január 20-án fogunk erről szavazni, és február 12-én szavazunk erről a szabizottságban és az áprilisi plenárison fogunk majd ezzel foglalkozni. Nem valószínű az, hogy során ezt be tudjuk fejezni, kivéve, hogyha a tanács is nem valami hasonló javaslattal áll elő, mindenképpen eh, azon kell lennünk, hogy gyorsabban sikerüljön eljárni, de őszintén szólva egy kicsit már elegem van abból, hogy a bizottság minden időt magához ragad, és nekünk pedig utána sietnünk kell, és nem lesz meg a megfelelő átláthatóság, legalábbis ami a közvéleményt illeti. Mi gyorsak leszünk, keményen fogunk dolgozni, de sokkal jobban, gyorsabban eljártunk, mint a bizottság maga. Most rátérhetünk a következő napirendi pontunkra, amely a hatos napirendi pont, és eh, Hans Péter Mártin nincs itt körünkben, tehát várnunk kell egy pár percet, még megpróbáljuk eh, elérni a jelentés készítőt, az árnyék jelentés készítőket a következő napirendi pont számára. Köszönöm.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 mert eh, szeretném tudni, hogy 17 akkor eléggé eh, ingatagnak tűnik a napi rend. Yes, we tend to... Igen, a szavazási menetrendet tartjuk, mert a frakciók eh, azt vésték be a naptárukba. Nyilván, hogyha túl sok idő marad a szavazás előtt, akkor a pénzügyi szolgáltatásokról szóló uniós jogszabályok konferenciájának, koherenciájának erősítése témáját előre hozhatjuk a szavazás elé, mert az főleg a bürótagokat érinti. Yeah, I think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

Okay. Thing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 Jean Paul, do we know, is, is Alfred... Jean Paul, Alfredót nem tudjuk elérni. Jön? Vagy te beszélsz helyette? Nem tudod? Nem tudom. Nem tudom. Mais si, s'il le faut, je me prononcerai. Je dirai que je félicite leur... Eh, nyilván, eh, hogyha nekem kéne beszélnem, akkor azt mondanám, hogy eh, megköszönjük a kiváló munkáját a raportőrnek, és és további együttműködésünkről biztosítjuk. That's You Madame la Présidente, on m'indique... Azt mondják, Bertó úr fog Palone helyet beszélni, és Bertó úr itt is van. Itt is van, ugye? Bertó úr itt van vagy legalábbis jön, hamarosan jön. Reméljük, hogy tényleg itt lesz. Um, Elég hát komoly nyomást gyakorolnak rám, mert, mert az emberek, akik itt vannak, azok más bizottsági ülésre is szeretnének elmenni, tehát én azt gondolom, hogy érdemes lenne a hatos napi rendi ponttal tovább mennünk, vagy jön a Shadow az EPP részéről, vagy Jean-Paul fog beszélni, meglátjuk. Tehát a statisztikai téma a tagállamok közti árucserével, vámigazgatási szervek adatszolgáltatása és bizalmas adatok szolgáltatása, és a bizottságra ruházandó felhatalmazás. Megadom a szót Hans Peter Martinnak. Köszönöm. Thank you very much uh, for giving me the floor, Mr. Chairwoman. I can... Köszönöm szépen. Nagyon rövid lehetek, elnök asszony. Általában erre megvan a lehetőségem, amikor ebben a bizottságban ilyen feladatot kapok. Németre váltok. Mert gyorsabban megy akkor a munka, hogyha németül beszélek. Köszönöm szépen mindenkinek a technikai segítségnyújtást. Persze ez vonatkozik főként a koordinátorok munkájára, illetve az jelentéstevők munkájára is nem annyira könnyű zöldágra vergődni ezzel a témával, mert nagyon különböző a felfogás a politikai pártokon belül, illetve egy, annak kapcsán, hogy hogyan kell hozzájutnunk a statisztikai adatokhoz, tehát az SND, az EPP, illetve az ALDE különbözőképpen gondolkodik erről. És a szavazólista is mutatja azt, hogy különböző támogatás volt a kompromisszumos javaslatok mellett. Meglepő volt az, hogy a szocialisták egy része azt mondta, hogy ha az adatokhoz nem férünk hozzá, azokhoz az adatokhoz, amit az adóhatóságok gyűjtenek be, akkor tartózkodunk az egésztől, azt szeretném, hogyha mégiscsak megkapnánk a 26 tagnak a jóváhagyását, mert különben azon kell gondolkodnunk, hogy mit tegyünk. A, tudom, hogy a 26 képviselő nincs itt, de 17 órakor lesz a szavazás, és addigra talán meg lesz a lehetőség arra, amennyiben az árnyék jelentéstevőkhez hozzá akarnak szólni, hogy egy kicsit több információt kapjunk erről, de mindenképpen köszönöm szépen a konstruktív eh, együttműködést. Okay, well, that was very... Rendben, hát ez nagyon gyors volt. Jean-Paul most kívánsz szólni, vagy inkább majd vársz, amíg valaki más beszél? Nos, nem érkezett meg eh, a kollega. Eh, én csak annyit tudok mondani, hogy eh, megköszönjük a raportőr munkáját. Nyilvánvaló, hogy a kompromisszumos módosító kidolgozásában mi is részt veszünk frakcióként, és abban az értelemben fog majd a frakciónk szavazni. Köszönöm. I appear to be úgy látszik, hogy nem, nem folytak el a felszólalók. Oli Schmidt véleményét majd Nils nagyon jól elmondja. Köszönöm szépen, elnök azt, hogy megfelelek, meg, megpróbálok megfelelni az elvárásoknak. Jó, amit most mondtak, azt inkább a kollégának nem mondják el, nehogy megsértődjön. Először is Oli szeretne köszönetet mondani Hans Péter Mártinnak és a többi árnyék előadónak a kiváló munkáért és az együttműködésre való készségükért. Elégedett a módosítókkal, a kompromisszumokkal, és örült annak, hogy sok módosítóját ezekben figyelembe vették. Elégedett a jelentéssel és a statisztikai adatok gyűjtése során szeretné, hogyha nem jelentene ez túlzott adminisztratív terhet a vállalatokra nézve. Ami az adminisztratív terheket életi, ez leginkább a kis- és középvállalkozások számára okoz problémát, és hátráltatja őket a tevékenységükben. Ami pedig a bizalmas információk cseréjét illeti, ezzel kapcsolatosan nagyon fontos, hogy megállapodás született. A statisztikai bizalmasság a statisztikai hivatalok között alapelv, amelyet figyelembe kell tartani. Ezt a 223-as rendelet szabályozza a statisztikai adatok bizalmas jellegével kapcsolatosan hogyha az állampolgárok és a vállalatok nem, tudják, nem tudnak megbízni a statisztikai hatóságok által szolgáltatott bizalmas adatokban, illetve az adatok bizalmas kezelésében, hogy ezeket csak statisztikai célokra használják fel és bizalmasan kezelik, akkor nem szívesen adnak majd információt az ilyen hatóságoknak. Ami az EDPS, az Európai Adatvédelmi Felügyelet ajánlását illeti, ezt is ki kell kérni, még mielőtt a rendelet hatájának kiterjesztéséről döntünk részenkéti szavazást kérek tehát a B kompromisszumra, a második rész ellen szeretném, ha szavaznának, ami pedig a statisztikai célokra való információ cserét illeti. Lehet, hogy ez szükséges, de öt évre kell ezt korlátozni, és önkéntes jelleggel kell lehetővé tenni. Figyelembe kell venni ebben a kísérleti projektnek az eredményeit is. Ezután dönthetünk a bizalmas információk cseréjének meghosszabbításáról vagy kiterjesztéséről, biztos ebben is megállapodásra tudunk jutni, illetve a kolléga a 19-es módosítóra felhívja a figyelmüket, kéri, hogy szavazzanak emellett az adatgyűjtése kapcsolatosan. Ma az importőrrel és az exportőrrel kapcsolatosan is gyűjtenek adatokat, és az adminisztratív terhek csökkentése érdekében csak az exportőrnek kellene adatokat gyűjteni és szolgáltatni, ez leegyszerűsíteni a rendszert. És akkor most visszatérnék Oli anyanyelvére, és ezen a nyelven köszönöm meg a szót. Köszönöm szépen! Az EPP-nek is megadom a szót, Bosztosz úr. Köszönöm. Yeah. Én Parlo a nome anche dell'onorevole Palmone, che per conto PPE. Én pedig Palone úr nevében is szólok. Az EPP nevében ő követte nyomon ezt a dossziét. Martin úrnak és az árnyék tevőknek szeretnék őszintén köszönetet mondani a munkájukért. A jelentés nagyon részletezett szakmailag, de súlyos politikai kérdéseket nem vet fel. A bizottság újra megismételte, megvizsgálta a közösségi statisztikákkal kapcsolatos rendeletet az új intézményes összefüggésben a Lisszaboni szerződés elfogadása nyomán. A végrehajtáson és a felhatalmazáson alakuló poló aktusoknak a rendszerét vizsgálja meg a bizottság, egyfajta piramis struktúrában felépülnek, épülnek fel ezek a hatáskörök, és ezek az Interstat bizottságnak a munkáját váltják fel. A bizottság megpróbálja javítani ezeket a folyamatokat, és a módosítóinkkal arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy nem szabad, hogy a delegált aktusok többletköltséghez vezessenek, tehát a nemzeti hatóságoknak is bizonyos költségeket kell viselniük. Megpróbáltuk módosítani a szöveget, ami a statisztikai rendszer felépítését illeti megpróbáltuk a statisztikai érték fogalmát pontosabban meghatározni, egyszerűsített, harmonizált szabályokra van szükség az adatcsere tekintetében a hatóságok között. Mindezt úgy kell megtenni, hogy az európai statisztikai adatok minősége javuljon a kereskedelemmel és az áruforgalommal kapcsolatosan. Köszönöm a módosítókat, amelyekkel a kollégák javítani próbálták a jelentést, ami a bizalmas adatok cseréjét illeti. Ez a felülvizsgálat során új elemként épült a szabályozásba. Mi ezt támogatjuk, de körültekintéssel. Egyértelmű, hogy csak statisztikai célokra lehet megengedni ezt az adatcserét, és csak akkor, hogyha megalapozott ezeknek a felhasználása, tehát valóban szükséges az információcsere. Ami pedig az adóztatást illeti, illetve a kutatást, ezek nem adatcserére feljogosító okok. Ez a jelentés véleményem szerint nem a megfelelő helye ezeknek a döntéseknek. Az adatcserében biztosítani kell a teljes bizalmasságot vagy titkosságot, hogy más nemzetközi intézményekhez vagy kutatási intézményekhez ezek ne jussanak el ezek az adatok, Egyetértek a kompromisszumos módosító indítványokkal, illetve Schmidt úr javaslatával is, hogy az információcsere önkéntes alapú legyen, illetve időben korlátozott. Köszönöm. For the ECR side. Az ECR részéről, Said. Köszönöm. Én magam is röviden fogok csak hozzászólni. Köszönöm a raportőrnek, hogy a módosítóink nagy részét figyelembe vette, különösen azokat, amelyeket Liam és én magam nagy pártokon átművelő, műve, átívelő egységben benyújtottunk annak érdekében, hogy az a, a, a kutatók hozzáférhessenek a statisztikai adatokhoz, nyilván a bizalmasság elvét betartva. Emellett köszönöm azt is, hogy figyelembe vette azokat a módosítókat, amelyek delegált aktusok technikai aspektusaival foglalkoznak. Az egyetlen dolog, ami aggaszt engem a 45-ös módosító, ahol egy olyan módosítót nyújtottunk be, amelynek célja az, hogy az általános komitológiai rendeletnek eh, megfeleljen ez a, az eh, anyag. Eh, köszönöm az együttműködést. Okay. Okay, I, I think that we... Köszönöm Az Európai Bizottság itt van, nem tudom, hozzá akarnak-e szólni. Amennyiben így tesznek, akkor kérjük, fogják rövidre. Köszönöm. A bizottság összességében támogatja a jelentést, illetve azt, hogy önök támogatják az Európai Bizottság javaslatát. Mi úgy gondoljuk, hogy az intézmények együttműködése elvezethet az első megállapodásos eh, jogalkotási sikerhez. A bizottság azonban felszeretné hívni az önök figyelmét egy problémás kérdésre, a 32-es módosító, amelyhez csatlakozik a 33-as módosító is, amely a az adó célú statisztikai adatokról szól, és amely éles ellentétben van az statisztikai alaprendelet, eh, a 223-as rendelet eh, idevágó bekezdésével, és ráadásul minden eh, minden bizalmassági elvel. Reméljük, hogy a raportőr segítségével a trilógus során erről a két módosítóról még beszélhetünk, és tisztázni tudjuk a különbségeket, megállapodni. A statisztikák eh, költség hatékonyságának kérdése eh, szintén összhangba kell, hogy kerüljön a 223-as eh, rendelettel. Emellett a statisztikai adatok bizalmasságáról szóló tízes módosító val kapcsolatban, eh, hogyha ez eh, elfogadásra kerülne, megint csak eh, szembe kerülnénk a rendelettel a felhasználók passzív bizalmasságával kapcsolatban. A, 43-as, 44-es és 45-ös módosítókkal kapcsolatban pedig a bizottság azt mondja, hogy nincs, nem igazolható az, hogy ne kövessük az intézményközi megállapodásban foglaltakat. A bizottság azt reméli, hogy az ECON Bizottság átgondolja az összes itt felsorolt, módosítóját. Köszönöm, a raportőr szeretne most szólni? Nem? Nem. Well, thanks again, your De. The, Köszönöm, kedves kollégák! A bizottság nyilvánvalóan nem lepett meg bennünket, erről szólnak a tárgyalások. Remélhetőleg majd meg tudjuk vitatni ezeket a kérdéseket is, amelyekről a bizottság most beszélt. Nos, hamarosan szavazásra kerül sor 5 órakor, és azt reméljük, hogy az áprilisi plenárisra kerül ez a tétel. Én eh, nem tudom előrehozni a szavazás eh, időpontját. Van egy negyed óránk most, és azt javaslom, hogy ugorjunk a nyolcas pontra, ami az éjjelentésem, és ami a pénzügyi szolgáltatásokról szóló uniós jogszabályok koherenciájának erősítése címet viseli, és amelyet eddig főleg a büróban beszéltünk meg. Hogyha pedig nem tudjuk befejezni a téma átbeszélését, akkor azt a szavazás után folytathatjuk. Számomra ez tűnik a legértelmesebb eljárásnak. Nyilvános konzultációra kerül sor 2013 első fél évében a pénzügyi szolgáltatásokról szóló jogszabályok jobb koherenciájának létrehozásáról mi magunk is aggájainkról számoltunk be, illetve kaptunk 86 visszajelzést a konzultáció során. Ezek elérhetőek a bizottság, bizottság honlapján. Egy informális jelentés készül erről a témáról, ami azt jelenti, hogy a plenárisra nem kerül, de bizonyos következtetéseket levonunk és szavazunk erről az anyagról. Remélhetőleg ez az anyag majd aztán befolyásolni fogja a következő törvényházási ciklus munkáját. Én a titkárság segítségével készítettem ezt a jelentést, nem, fordítva valójában. A titkárság készítette a jelentést, én pedig egy kicsit segítettem nekik, mégpedig a válaszok, a beérkezett válaszok alapján készítettük ezt a jelentést, és megpróbáltunk útmutatást adni azzal kapcsolatban, hogy hogyan kezeljük ezeket az aggályokat. A legfontosabb aggály az a jogszabályok átfedésével, illetve eh, konzekvencia, koherencia hiányával volt kapcsolatos, és eh, itt arra kértük fel az Európai Bizottságot, hogy vizsgálja meg a már hatályos jogszabályok szempontjából az újonnan beterjesztett jogszabályjavaslatokat. Külön aggodalmat fejeztek ki a hozzászólók a MIFID, az IMD és a PRIPS jogszabályokkal kapcsolatban, és azt mondták, hogy amennyiben ilyen jogalkotási klaszterek keletkeznek, akkor azokat tényleg tartsuk egybe és együtt kezeljük. Emellett a résztvevők az új jogszabályok vonatkozásában világos menetrendet szeretnének látni, ami bár nehézséget okoz, de sokat segítene az érdekelteknek a felkészülésben. Éppen ezért jó lenne, hogyha Eh, a eh, technikai eh, szabványok létrehozásáról 12 hónappal előrehoznák, és prioritásos jogalkotási anyagokat is megneveznének, illetve prioritásokat állítanának fel. Nyilván a prioritások felállításának igényét mi már többször kifejeztük a bizottság felé. Néha ezt figyelembe vették, néha nem annyira. Emellett a résztvevők azt is szeretnék, hogy az intézmények odafigyeljenek a koherenciára, de nem csak az EU akién belül, hanem a más nagy joghatóságok által elfogadott jogszabályokra is legyenek kitekintéssel. Azt szeretnénk, hogyha a következő ciklusban a parlament ezt megvizsgálná, és ebből a szempontból is vizsgálat alá vonná az Európai Bizottság tevékenységét. Egy negyedik aggodalom arról szól, hogy nagyobb, jobb koordinációra van szükség a Markt főigazgatóság és a többi főigazgatóság között. A jelentés a többi főigazgatóság felé irányuló jobb koordináció szükségességét húzza alá. Erről már jó magam is beszéltem, akkor, amikor a biztosok meghallgatását tartottuk a saját szakbizottságunkkal kapcsolatban nagyobb átláthatóságot kértek a kompromisszumos módosítók létrehozásával kapcsolatban, egyesek pedig eh, arról is beszámoltak, hogy szeretnének eh, személyes hozzáférést a raportőrökhöz Nyilván eh, a nehézségek időhiány miatt is eh, bekövetkeztek, részint időhiány miatt, de a jövőben ez talán kiküszöbölhető a parlament figyeljen oda jobban a tagállamok jogalkalmazására, illetve a jogszabályok végrehajtására. A Markt főigazgatóságtól várunk eh, transpozícióra vonatkozó eh, jelentéseket. Egyébként egyes témákkal kapcsolatban kaptunk ilyen jelentéseket a eh, Markt főigazgatóságtól, de oda kell figyelnünk, hogy a jogszabályok végrehajtása jobb minőségű legyen. Emellett megfogalmaztak javaslatokat azzal kapcsolatban, hogy egységes kódex vagy eszköz álljon rendelkezésre itt a pénzügyi szolgáltatások vonatkozásában egy Dodd-Frank típusú törvény alapján, illetve ahhoz hasonlóan, bár elfben ezt nem ellenezték a többség, azért gyakorlati aggályokat megfogalmaztak, illetve azt is mondták, hogy túl drága lehet egy ilyen erőfeszítés. Mi is úgy gondoljuk, hogy túlságosan ambiciózus lehet ez a feladat, és nekem személyes fenntartásaim vannak azzal kapcsolatban, hogy ne teremtsünk további bizonytalanságokat a közelmúltban létrehozott jogszabályokkal kapcsolatban, de azt azért meg kellene vizsgálnunk, modellezni, hogy valami fajta kódex létrehozható-e, amelynek célja a nyilvános vita könnyebbé tétele ezekről a jogszabályokról. Ezzel kapcsolatban várom az önök visszajelzéseit, illetve itt most megjegyzéseit, és remélem, hogy majd a következő ciklusban felálló ECON szakbizottság ennek fényében tudja meghatározni a saját munkáját, illetve jobbá tenni a munkáját. Ez a jogalkotási ciklus Eh, a munka volumene miatt különlegesnek minősíthető, de ettől függetlenül tanulnunk kell az elmúlt öt évből, és jobb koordinációt kell kialakítanunk. Én magam is tudatában vagyok annak, hogy a számos felülvizsgálati záradék van a különböző jogszabályokban, és ez is felveti a felülvizsgálati klauzulák végrehajtásának jobb koordinálását. Most én megadom a szót mindenkinek, aki szeretne hozzászólni ehhez a témához. Sven Gigold az egyetlen, eh, egyetlen eh, árnyék előadó, aki itt van, nem tudom, hogy eh, Jean-Paul akar-e hozzászólni az LPP e részéről, nem, más akar esetleg, Svennek minden esetre megadom a szót, tessék. Thanks Sharon for... Köszönöm szépen Sharon, hogy megfogalmaztad ezt a jelentést. Nagyszerű az, hogy előre mozdulunk ezzel, úgy gondolom, hogy érdekes lenne látni azt, hogy mit történik majd az eredményekkel, ezeket felhasználják-e majd a nyomonkövetésben. Szerintem jól lenne, ha ez így történne. Például érdekes lenne az, hogyha meghallgathatnánk az Európai Bizottságot arról, hogy ők mit gondolnak erről. Ami a megfogalmazást illeti, úgy vélem, hogy jó az, hogy utalunk a konzultációra. Nem tudom, hogy igazából eh, hova kellene majd elhelyezni az illetékes, illetve a szaké, az érintettek eh, véleményét, hogy ez most a függelékben legyen -e majd. Ha megnézzük a válaszadók összetételét, akkor ez mutatja a, az erőforrások elosztását is. Óvatosnak kell ezzel lennünk, ezt még soha nem tettük. Ami magát a tartalmat illeti, többé-kevésbé egyetértek a javaslataiddal, szerintem ezek hasznosak, most nem akarok a részlebe belemenni, annak érdekében, hogy pénz, hogy időt takarítsak meg. Nagyon fontos megvizsgálni néhány pluszpontot. Mivel nagyon sok mindent mondtál az eljárástól, úgy gondolom, hogy az egyes szintnél is átláthatóságra van szükség, de amikor bizonyos a harmadik felek átláthatóságáról van szó, például a lobbistákéről, akkor szerintem Többet kellene beszélnünk mélyebbre hatóan arról, hogy igazából egy részletes szabályozást akarunk-e többé-kevésbé mindenről, és milyen szerepet játszhatna a piac alapú szabályozás, tehát hogyan tudnánk erősebb felelősségvállalási rendszereket létrehozni, mit történik akkor, hogy valaki felelős, mit történik a fizetési képességet, tehát sokkal erősebb végrehajtási szabályokra van szükség. Aztnak is örülnék, hogyha ennek eredményeként lenne egy nyilvános meghallgatás, ahol főként az Európai Bizottság lenne, venne részt, de mi is vitáznánk, mert annyira komplex ez a téma, hogy alapvető kételyek fogalmazhat fogalmazhatódnak meg azok kapcsolatban, hogy mit tettünk. Nagyon részletes szabályozásba fogunk, a helyet, hogy inkább egyfajta szabályzási rendszerben gondolkodnánk. Szerintem erről kellene a lényegi vitának szólnia. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz majd az eredménnyel, és hogyan tudjuk elérni azt, hogy valóban a következő jogakotásba ez belekerül. Ki kíván még szólni, kérdezi az elnök. Úgy tűnik, hogy senki. Köszönöm szépen, Sven, a véleményedet. Lehet, hogy majd Janikkal beszéltünk még erről. Transparency, it, it, it was all right, but... Um, uh... A függelék kapcsán majd beszéltünk még erről. Úgy gondolom, hogy elnézést, egy kicsit csendesebben, hogyha nem igazán igazságos az, hogyha beszélgetnek egymással, akkor, amikor én beszélek. Tudom, hogy mindjárt itt a szavazás. Szerintem ez a jelentés nem akart kitérni a politikai területekre, főként az eljárással akart foglalkozni, és jó lenne, véleményem szerint, hogyha olyan kérdéseket is megemlítenénk, amelyeket már tárgyaltunk az átláthatóság kapcsán, például néhány jelentést, már feltöltött bizonyos dokumentumokat egy közös weboldalra. Ezek mind hasznos erőforrást jelenthetnek az átláthatóság kapcsán, és mi eléggé innovatívak voltunk ebben a tekintetben az Európai Parlamentben, és szerintem jó lenne, hogyha valami standard dolog jön ebből létre a következő ciklusra. Komolyan veszi, veszem a piaci alapú felelősségvállalást. A cégek általában ingoványos területen jelnek ezzel kapcsolatban. Valóban inkább az eljárásról lesz szó de nagyon érdekes lenne akár egy meghallgatás is szervezni ezzel kapcsolatban. Lehet, hogy meg kellene vizsgálni, hogy mikor van erre időnk, hogy egy ilyen meghallgatást szervezünk. Azt javasoljuk, hogy december 16-án legyen a módosító benyújtásának határideje, és január 22-én beszéljünk erről, és majd január végén szavazzunk erről, de nem tudjuk ezt még jobban meghosszabbítani, mert nem igazából a mi kezünkben van ez. Most akkor rátérek az elnöki közleményre. De halasztottunk de úgy tűnik, hogy kicsit összezavarodtam itt. Nos, neki közlemények először is. Az uh, omnibus uh, dokumentumok, a liszabonizálódás dokumentumok kapcsán érkeztek a bizottságtó javaslatok, amelyek liszabonizálják a korábbi javaslatokat. Itt uh, vizsgálat uh, díj eljárást helyettesítik végrehajtó, illetve delegáltatussal. Az ECON esetében ez az e-pénz irányelv és számos ön irányelv vonatkozik ide, amely a statisztikákról szól. Ezeket átadták az elnöknek, illetve a jelentéskészítőnek, a Júri az illetékes ebben az esetben, és nagyon szoros a határidő, mivel december 17-én már szavazni kell erről, és a júri szavazása majd a másik többi, többi szavazása fog alapulni. Inkább levélformájában szeretnének véleményt kapni, ha bár nem lesz hivatalos ekon vélemény, hiszen levelekről nem szavazunk a szabadságban. Az ECON koordinátorok egyetetlenek abban, hogy két hivatalos véleményt fogunk kiadni gyorsított eljárásban, csak angolul, a következő a határidő. A, ma adjuk közre a véleménytervezetet, december 4-én 5 óráig lehet módosítókat benyújtani, és mivel sürgősségi eljárásról van szó, csak angolul, és december 9-én fogunk erről Strasbourgban szavazni. intézményközi ügyről van szó. és általában az elnök fog ezzel foglalkozni. Szerintem nem lesz semmi gond a véleménnyel, de ha valamit kihagytam, és ezt észreveszik, akkor erről tájékoztassanak a triológusok. A CS, CSDR-ra erre kapcsolatban november 28-án volt triológus, a nyílt pontokkal kapcsolatban előre léptünk, Ami a technikai munkát illeti, politikai szinten a fő kérdésekkel foglalkozunk, például a büntetések kapcsán, vagy olyan kérdésekkel, amelyek a banki licencekhez kötődnek, és írásra írásunk alkalmazni. December, december 18-án lesz a következő trialógus. A bankügyek esetében is volt egy trialógus november 29-én, a harmadik országokról szóló ügyekben a trialógusok során beszéltünk a kormányok közbelépésről, illetve a befektetési garancia alapokról. Nagyon nehéz volt az erőlépés. További trialógusokat terveztünk holnapra, ez lesz a harmadik, 3-án és december 11-én. A piaci visszaélésre szóló trialóguson a harmadik trialógus találkozásra 28-án került sor novemberben. A tréningről, oktatásról, vizsgálati eszközökről beszéltünk. A szankciókról, a szankciók végrehajtásáról fog még beszélni. A piaci előnye való visszaélés kapcsán folynak a technikai tárgyalások is, és december 10-én lesz a következő találkozunk. Most pedig az első szabályzat hetes szabálya alapján a 2003 per 71-es és 2009-es 184-es irányelvek alapján az európai értékpapír piaci ügyekről, illetve a foglalkoztatási nyugdíjról szóló I will, uh, give the floor omnibus. rendeletek kapcsán. Most szeretném megadni a szót Bokát Bálsznak a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Néhány szót szeretnék szólni. Szerintem az Omnibus 2-es irányelvel, az Európai biztosítások kapcsán sikerült valóban előre lépnünk. Módosítjuk ezzel a szavai kettes irányelvet, amit a korábbi ciklusban fogadtunk el. 2016. január 1-től kell majd ezeket a rendeleteket, rendeleteket alkalmazni, és szerintem ez a módosítás, amit eszközöltünk az Omnibus 2-n, ezzel már tényleg képesek vagyunk arra, hogy a Szolvenci 2-t be, beindíthassuk. A, az említett rész volt az, amely még valóban gondot okozott, de itt is sikerült megfelelő megállapodásra jutnunk. Nagyon hatékony, nagyon gyakorlatias megoldásokat találtunk véleményem szerint. Úgy gondolom, hogy az intézkedés csomag el fogja érni azt, hogy a biztosítások a nehéz piaci körülmények között és az, és az aktuálisan érzékelhető kamatlábak mellett is megbízható termékeket tudjanak kínálni, és teljesítsék valóban azon céljukat, hogy hosszú távú befektetések legyenek ezek. Ezért meg vagyok arról győződve, hogy az a megoldás, amit találtunk, az valóban szükségszerű volt, és szeretném minden elnyék jelentéstevőnek megköszönni az együttműködést, és megköszönni azt, hogy minden egyes alkalommal kellemes volt és jó volt az együttműködés. Az Omnibus 2 és, az és a Szovenci 2, hogyha megfelelnek ezek az aktuális piaci feltételeknek, akkor azok valóban igazi előlépést jelentenek a nagyobb biztonság, stabilitás és fogyasztóvédelem szempontjából, és a további eljárással kapcsolatban a tanács, hogy az elnök asszony is elmondta, Koreper szinten megerősítette az együttműködést, most pedig az Európai Parlament nyelvi szolgálata által át kell dolgoztatni a szöveget ehhez idő kell, és jó lenne, hogyha az Omnibus 2-t februárban vagy márciusban szavazhatnánk erről a plenárison. Köszönöm. Um, Sven, were you asking... Sven, te is szót kértél, ugye? Igen. Általában... Általában nem szoktam semmit sem szólni az ilyen átdolgozásokkal kapcsolatban, de el kell mondjam azt, hogy soha nem láttam még azt, hogy ennyire eltét van a parlament területi álláspontjától. A legutóbbi szavazás óta és a jelenleg eredmény között további könnyítést láthatunk a biztosítás technikai esetekben, amely a biztosítási vállalatok számára könnyítést jelent a szolvenci kettővel szemben, amit még Peter Skinner hozott létre, 67 milliárd euróról van itt szó, és gondolom, hogy akik támogatják itt ebben a szabizottságban ezt, azok tudják, hogy ez igazából nagymértékben csökkenti a biztosítottak helyzetét a korábbi jogi helyzethez képest. Bárc kolléga utalt a piaci nehézségekre, azok az intézkedések, amelyeket meghoztak, azok nem követik azt a logikát, amely megfelelő gazdaságpolitikai irányítást szolgálnak, hanem itt inkább a lobbisták itt a nagy tagállamok biztosító társaságainak kívánságait vették figyelembe. Pontosan azért tartott a tanácsnál ilyen sokáig ez a dolog, mert nem tudtak megállapodni egy közös álláspontban, amely követte volna a gazdaságpolitikai irányítás érdekeit. És itt a különböző tagállamok érdekeit próbálták egyezetben átfordítani. A parlament megpróbált ettől eltérni. Szerintem a fogyasztóvédelem szempontjából egy dolog lényeges, a parlament nyomására minden biztosító társaság, amely kihasználja ezt a fajta könnyítést, annak ezt nyilvánosságra kell hoznia, és arra kell törekedni, hogy a következő években teljes átláthatóság legyen, és minden egyes társaság, amely ezt kihasználja, az annak szembe kell néznie a piac nyomással, és a fogyasztóknak tudniuk kell azt, hogy melyek azok a biztosító társaság, amelyek megfelelő eszköztárral rendelkeznek, és melyek azok, amelyeknek igazából konzultikázniuk kell magukat, ennyit szerettem volna elmondani. Oké, okay, uh... rendben. Akkor most a szocialisták és demokraták nevetté, nevében Péter Szkennelt hallgatjuk meg. A szakbizottság beli konzultációról van most szó, hogyha az árnyék előadóknak már megadtam a szót, utána jogom van másoknak is megadni. Peter, Nagyon örülök, hogyha a nevemet milliárdos nagyságrendű számokkal hozzák nagy összefüggésbe. Minden esetre én egy utolagos vizsgálatát szerettem volna ennek az ügynek, nem előzetest. Bizonyos dokumentumokra várnunk kell még, ezt már korábban is elmondtam, és az SND mindig is az szerette volna, hogyha magasabb színvonalú fogyasztó védelem érvényesülne nem ődögélhetünk a babérjainkon eh, az eredményeinket látva. Az is időbe telt, hogy ideig eljussunk, és az utolsó pillanatban a tárgyalások mindig a legnehezebbek. Úgyhogy úgy gondolom, hogy az elért sikerek valóban nagyszerűek, és ami a hosszú távú garanciákat illeti, az ezen túlmenő kérdésekben is sikeresek voltunk a megoldás megtalálásában, és elkerültük a más országokkal való ütközést azzal, hogy a nemzetközi szinten sikeres cégeket nem kényszerítettük arra, hogy másféle normáknak feleljenek meg. Ezek az úgynevezett eh, ekvivalencia szabályok vonatkoznak erre. Ez nagy siker. Úgy gondolom, hogy a globális szintű tárgyalások jó irányban haladnak. A rendszer kockázatok eh, vételével szeretnénk a biztosítási ágazatot eh, erősebb alapokra helyezni, úgyhogy köszönöm szépen az árnyék előadóknak a segítségét. Köszönöm szépen! Nem volt könnyű feladat a háromoldalú egyeztetés utolsó körét végig vinni. Nyolc órát ültünk az ülésteremben, és mégis olyan eredményt tudtunk elérni, ami jelentős intézményközi változásokat jelent majd, és ezeket be kell majd építeni a jelzálók hitel irányelvbe is. Ez egyébként decemberben kerül a plenáris ülés elé. Hogyha többen nem jelentkeznek, úgy látom, hogy túl élénke nem hadonászik senki, akkor rólyba veszem, hogy elégedettek vagyunk, tovább fog menni ez az ügy, az Omnibus 2 véglegesítés után szavazásra kerül a februári második plenárison, a jelzálog irányelv pedig olyan változásokkal kerül szavazásra, amelyek az EBA rendelethez kapcsolódnak, és ez összefügg az Omnibus 2-vel, és ki van mellette? Ellene. a zöldek ellenzik, két ellenszavazat volt, ezt lejegyzem. Köszönöm szépen, és eh, nézzük még, eh, miről kell szavaznunk a mai napon, hogyha megtalálom ezeket a napi rendi pontokat. Szeretném megkezdeni a szavazást. Jean-Paul szólni szerette volna? Yeah, vote. Igen, szavazunk. Oh, okay. Can we have a test vote? Jó, akkor ellenőrizzük a berendezést. Kérem, hogy mindenki helyezze be a szavazókártyáját, és nyomja meg a gombot. Okay, I can't see a thing. Okay. Okay, we've only got one, one egy viszonylag rövid szavazás áll előttünk. Szeretném el is kezdeni. Méghozzá 29-es módosítóval mellette ellene tartózkodás. Úgy látom, egy kicsit nehéz dolgom lesz, szerintem elfogadtuk. B. Két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene szeretném ellenőrizni elektronikusan a második részt. Hogyha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 15 mellette, 22 ellene elutasítottuk tehát ezt eh, a pontot. Most pedig eh, a 8-as számú szóbeli módosító következik, mellette, ellene, elnézésüket kérem, úgy látom, van neki zavar. Az SND 8-as szóbeli módosítását szavazzuk elektronikusan. 8-as számú szóbeli módosító. Mindenki tudja, hogy miről szavazunk? 8-as számú szóbeli módosító, de elutasítottuk 16 mellette 20 ellen szavazattal. Következik a 9-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Azt hiszem, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük elektronikusan. Rosszul szavaztam. Azzal együtt el van utasítva. <laughs> Sorry about that. Elnézést kérek a frakciómtól. 36-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 10-es mellette ellene tartózkodás Elnézést, nem nagyon tudom felmérni egy ránézésre, úgyhogy a tízesről elektronikusan szavazunk. Most megpróbálok jobban figyelni, hogy milyen nyom, gombot nyomok meg. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 37 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 11-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 12 mellette, ellene tartózkodás elfogadva C kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 41-es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 14 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 45 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, de ellenőrizzük a 45-öst elektronikusan. Elutasítottuk, elnézést kérek. Nagyon nehéz ebben a teremben felmérni. Egyes módosító ellene tartózkodás elfogadva, 15-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 2-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 3-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17 mellette ellene tartózkodás ellenőrzöm a 17-est, mert nem láttam pontosan. Letárom a szavazást, elfogadtuk, 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 4 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 19 mellette ellene tartózkodás elfogadva, A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, D szóbeli módosító az SND részéről ellene tartózkodás elutasítva. 24 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 25 mellette ellene tartózkodás elfogadva 26 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 6-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva 27 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Kezdek szédülni, 28 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Na, végeztünk, a szöveg egészéről szavazunk. Egy pillanat. Okay, um, we need to vote on a szöveg egészéről szavazunk a módosítókkal együtt elektronikus úton. That's 26 in favor. 26 mellette nincsen ellenszavazat, 11 tartózkodás volt, most pedig a jogszabályalkotási állásfoglalásról szavazunk. I'm closing the vote. Lezárom a szavazást. 25 mellette, 0 ellene, 11 tartózkodás. Nem az a szándékom, hogy a, az állásfoglalással, a tanácssal lezárjuk a tárgyalásokat, hiszen abszolút többségre van szükség, és ez erre nem lesz elég. Tehát most ma nem döntünk erről. Lehet, hogy visszatudunk majd térni erre Strasbourgban, hétfőn, hogyha a szakbizottságban elegen jelen lesznek. Abszolút többségre van ugyanis szükség, eh, egy abszolút igen szavazatra a szakbizottságban. Lehet, hogy elutasítjuk, hiszen a jelentéstevő még nem kért mandátumot, ezért eh, most nem szavazunk róla, hanem majd hétfőn Strasbourgban. Rendben. Akkor ezzel lezárom a szakbizottsági ülést. Mert?